Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, a kilencedik napi rendtel kapcsolatban nyitom meg az ülést. Egy keret megállapodásról van szó, amelyet az EU és Azerbajdzsán köt meg. Az Európai Parlament a Consent Procedure keretében dönt, jöttem, aki asszony a felelős, és a határidő néhány órán belül lejár, 18 órakor jár le ez a bizonyos határidő. Hasonló megállapodások vannak már Ukrajnával, Moldáviával és más államokkal. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget arra, hogy egy EU szándéknyilatkozatot különböző uniós programok kapcsán megkössünk, Én szeretném kifejezetten felhívni a figyelmet arra, hogy egy technikai jellegű dokumentumból van szó, és lehetővé teszi, hogy számos területen az együttműködést erősítsük, és a párbeszédet is persze. Mindenek előtt a people to people koncepció keretében szerintem ezt kéne előtérbe állítani a többi megfontoláshoz képest, ez a legfontosabb, hogy úgy mondjam. Azt kérem, hogy Jetti Meki asszony a, az aktuális állapotról számoljon be ezzel a területen. Jetti Meki asszony, Jette Meki asszony, Jetti Meki. Elnök úr, ennyi, ezt még sose láttam egy névben, de nagyon jól ejtette ki. Nagyon nehéz persze. Öné a szó tehát. Amikor a, az előző pontban Bosznia-Hercegovináról beszéltünk, valaki azt mondta, hogy egy szép ország. Szeretném elmondani önöknek, hogy Azerbajdzsán is nagyon szép ország Bakú is szép. Az egyszerű emberek, a hétköznapi emberek ugyanolyanok, mint mi. Időnként vannak gondjaink, problémáink, egyes témákban, itt Azerbajcsán esetében, de nekünk is van problémánk. Hát mindenkivel van problémánk valahol. Ezért aztán szerintem arra kéne törekednünk, hogy jó szomszédi kapcsolatokat alakítsunk ki. A szomszédainkkal természetesen. Most pedig, mint az elnök elmondta, ez egy technikai téma, de azt gondolom ennek ellenére fontos, mert Azerbajdzsán egy fontos partnerünk, és azt gondolom egy átfogó és fenntartható partnerségre van szükség, beleértve a regionális biztonságot, az antiterrorizmust, az energiát, az üzleti életet és természetesen ide tartozik az oktatás és a kultúra is. Ennek a jegyzőkönyvnek a célja az, hogy pénzügyi és technikai szabályokat állapítsunk be, hogy Azerbajdzsán bizonyos EU programokban részt tudjon venni az uniós programok fokozatos megnyitása a szomszédországok előtt már 2006 óta téma a bizottság szintjén, akkor döntöttek így, és a tanács is és hasonló megközelítést fogadott el 2007-ben. Az uniós programokban való részvétel kulcsfontosságú komponens a szomszédsági politikának, és a cél az, hogy a mobilitást erősítsük, és tényleg a legalsóbb szintű együttműködést alakítsuk ki. Ez fontos, hogy számos területen működjünk együtt, ideértve a diákcserét, a kutatást, fejlesztés, innovációt és a versenyképességet is. Mint Elmer Brock már elmondta, ez a fajta program Örményországgal, Grúziával, Moldovával és Ukrajnával született meg. Én támogatom ezt a jegyzőkönyvet, egyszerűen azért, mert az emberek közti kapcsolatot segíti elő, könnyíti meg Azerbajdzsán és az EU polgárai esetében. Az EU polgárok és az azeri polgárok mindkét oldalon előnyt kovácsolhatnak ebből. Jogállamiság, emberi jogok, demokrácia mindenképpen fontos harmadik államokkal fűződő EU kapcsolatokban, és ezt szeretnék érvényesíteni Azerbajdzsán esetében is. Ennyi szerettem volna elmondani, miután elnök úr megkért, hogy mutassam be ezt a megállapodást. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el. Köszönöm szépen. Első alkalommal tárgyalunk erről a témáról, a jegyzőkönyvről, Természetesen valamennyien tudjuk, hogy mi a helyzet Azerbajdzsánban. Hát komoly aggályra ad okot, ami ott történik. Ezt egyébként a parlament többször meg is állapította az elmúlt években. Hiszen az elmúlt években romlott a helyzet, lényegesen romlott, hogy úgy mondjam például az emberi jogok ügyében, Sőt, az elmúlt hónapokban eszkalálódott a helyzet, a kormányzati elnyomás erősödött, és az emberi jogok elleni fellépés is erősödött, az azt védők ellen is fellépnek. Például mi igyekeztünk reagálni a Szaharov díjat, az ellenzéknek juttattuk, és volt több ilyen eset is. Aztán július óta letartóztatták, erőszakot alkalmaztak vele szemben, a díjazottal szemben, és hát az egészségére is káros hatással volt ez de ez csak egy eset a sok közül, de azt gondolom, hogy nem folytathatjuk a szokásos keretek közt az ügyeket. Nem lehet valaki kitüntetni, utána pedig levenni róla a kezünket, mert van szomszédsági politika. Ez tényleg jellemző szerintem, ami történt az elmúlt években. És, hogyha ezt veszük, akkor nem csak a saját érdekenként tarthatjuk szem előtt. Most térjünk vissza konkrétan a jegyzőkönyvünkre. Egy néhány hónappal ezelőtt, szeptemberben egy sürgősségi indítvány született a parlamentben, és állásfoglalás is lett belőle, de ez nem szerepel a szövegben, de hát ezt világosá kell tenni. A 11. pont alatt azt lát, frakció, hogy támogatjuk a jegyzetünk aláírását, az emberi jogokat védeni kell, és hát ezt feltételként szabjuk meg, és néhány hónappal ezelőtt fogadtuk el az állásfoglalást. Időközben a helyzet romlott, ezt valamennyien látjuk, ezért aztán koherens fellépésre van szükség részünkről. Mi a plénumban már elmondtuk, a plenárisra már elmondtuk a véleményünket, a szocialista és demokrata frakció nem támogatja, hogy elfogadjuk ezt a jegyzőkönyvet, ami azt is jelenti, hogy ilyen értelmű módosító indítványt fogunk benyújtani, legalábbis addig fenntartjuk ezt a véleményünket, amíg az emberi jogok nem, javos, nem javulnak ebben az országban. Akkor még egyszer a Lena Junos esetre szeretnék emlékeztetni. Az életét kell megmenteni, most orvosi kezelés alatt áll a díjazott, ezt már elmondtuk, a saját szavahihetőségünk, koherenciánk a tét, az ott élő emberek életminősége a tét, és ezt figyelembe kell vennünk, amikor a jegyzőkönyvről tárgyalunk legközelebb majd. Kedves kolléga, megkérném, hogy tájékozódjon az aktuális helyzetről majd az ülés után. Szimaius, Szibálius asszony. Köszönöm szépen. Jeki Meki, azt, Jekem Meki asszony elmondta, hogy az EU programokban való együttműködés fontos része a szomszédsági politikának, de a spanyol kolléga is elmondta másrészt, hogy az emberi jogok helyzete rossz, és még romlott is az elmúlt hónapokban Azerbajdzsánban. Az EU parlament pedig, az Európai Parlament pedig mindig kifejezetten ügyel erre a területre. Egy rövid indoklást kaptunk az előadótól, de a jelenlegi helyzetet nem igazán jól tükrözi az, amit itt olvashatunk. Ha egyszerűen elfogadjuk ezt a megállapodást, átengedjük, akkor ezzel rossz jelzést küldünk egy súlyos helyzet kellős közepén. Ez, ez már nem felel meg a more for more elvének, vagyis azt javasolnám, hogy ezt az ügyet függesszük fel egy néhány hónapra, Bakó utáni időszakra. Talán addig javul a helyzet, vagy adott esetben konkrétabban láthatjuk, hogy mi történik az emberi jogok területén. Köszönöm szépen, elnök úr. Azerbajdzsán egy fontos szerepet játszik az EU energiadiverzifikálásában, és miután a déli folyosat igyekszünk erősíteni, igyekszünk azeri és türkmén gáz beszerezni, mert ezzel tudjuk csökkenteni az orosz energiától való függőséget. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és arra is figyelnünk kell, hogy mit írunk alá ez egy korrupt ország, egy diktatúra. Az egyik Kadei Oszmájlov, akit letartóztattak, nagyon fura okokra hivatkozva más újságírókat is letartóztak egyébként. A tényleges bűncselekmény az, hogy rámutatott a súlyos korrupcióra, amely jellemzi az ország elitjét, uralkodó elitjét. Itt tagadják, hogy vannak politikai foglyok, nekünk erre fel kell hívni a figyelmet, és az Európai Tanács is megtette már. Azt gondolom, hogy az emberi jogokkal való viszonyos az országban jellemző. E, e, itt a kollégáink Strasbourgban már felhívták a figyelmet, nekünk is csatlakozni kell, tehát feltételekhez kell kötni, a, például ahhoz, hogy az polgárokat szabadon engedjenek, mint Izmail Lakadiát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Teljes mértékben osztom a véleményt, amit az árnyék előadó mondott a frakciómból. Azt hiszem, hogy konkrétan beszélnünk kell arról, hogy olyan civil szervezeteket kerül az EU pénz, amit a kormány ellenőriz, tehát ha megnyitjuk ezt a finanszírozást, akkor még több pénzt kapnak ezek az ellenőrzők miközben szervezetek mielőtt, miközben pedig lecsukják a civil szervezetek képviseleit. Ne emlékezzünk csak Fehér Oroszországra, ott is most Azerbajdzsánban többen vannak politikai foglyok, mint Fehér Oroszország. Mert ezt ne tévesszük szemmel, pedig ott keményebben lépünk fel. Köszönöm szépen. Van-e további kommentár? ebben az ügyben, az EU Azerbajdzsán közötti megállapodás ügyében. Ha nincsen ilyen, akkor összefoglalom a vitát. Jártam már ki, kolléganő. Parancsoljon az előadó. Tehát vannak kérdések, persze szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem társulási megállapodás Azerbajdzsánnal az lehet, hogy később majd megszületik, nem tudjuk. Ez egy technikai téma, és ez segít az egyszerű embereknek, a hétköznapi embereknek. Hogyha ez a parlament és ez a szakbizottság érdeklődik az emberi jogok iránt, akkor éppen ezt kell tennünk, megállapodásnak, vagy bármestnek nevezzük, mert ez az egyszerű embereknek segít ténylegesen. Például nagyon fontos a diákcsere. Ugye ez a fiatal embereknek lehetőséget ad arra, hogy itt tanuljanak, más európai országokba jussanak el, és azt megtapasztaljanak bizonyos dolgokat. Mit jelent például az, hogy emberi jogok élnek és érvényesek? Ez nem egy társulási megállapodás, még egyszer hangsúlyozom. Persze én is tudom, hogy vannak emberi jogi problémák Azerbajdzsánban. Valamennyien tudjuk ezt persze de hogyha vannak ilyennek, akkor nekünk éppen az a dolgunk, hogy segítsünk az egyszerű embereknek ebben az országban, hogy több információhoz jussanak, hogy eljussanak az Európai Unió országaiba, hogy tanuljanak ott, és vice versa. És a társulási megállapodás, azt majd meglátjuk. Majd amikor az az asztalra kerül, akkor beszélhetünk róla. Az egy nagy ügy, nyilvánvalóan, az egy mélyreható ügy, és nem tudom, hogy ez mikor kerül sorra, meg hogy egyáltalán sorra kerül, de most egy technikai jellegű témáról beszélünk, és segíteni akarunk az ott élő egyszerű embereknek. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak, Jatem Maki asszonynak. Úgy vélem, hogy ez egy fontos keret megállapodása, ami ami képesít össze arra, hogy az uniós programba bevonjuk az azerbajdzsáni népet, a módosítók határideje holnap van, április 1-én három óráig lehet módosítókat előterjeszteni. Ha nincs több kommentár, akkor köszönöm az előadónak, és ezzel be is fejezem ezt a pontot. Köszönöm szépen! I think we have enough reason. Azt hiszem elég okunk van arra, hogy folytassuk a tájékoztatást. Hogy ne okozzunk túl nagy károkat, és jó hiszeműségünket bizonyítsuk. Néha a jó szándék a jónak az ellentéte. A tizedik napi rendi pont következik. A jelenlegi politikai helyzet Afganisztánban. Parancsoljon! Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Már e-mailben az árnyék jelentéstevők hangoztattak a véleményüket a tervezettel kapcsolatban. El szeretném mondani, hogy meglehetősen szokatlannak tartom ezt. És vissza szeretnék térni a bevett eljáráshoz, a demokratikus szabályokat szeretném követni, és a jelentésemet itt szeretném bemutatni. Úgy gondolom, hogy éppen itt, ahol jelen vannak a frakciók képviselői, ahol a jelentéstervezeteket megvitathatjuk, ahol átláthatóságot lehet megteremteni, kell lefolytatni Hát megadtam a szót, nem értem, hogy miről beszél, mondja az elnök. Arról beszélek, hogy elégedetlen vagyok az árnyék jelentéstevők hozzáállásával, hiszen ők e-mailben akarták ezt a vitát lefolytatni. Teljes jogukban áll, hogy e-mailezzenek, mondja az elnök, de abbéli örömömnek szeretném, szeretnék hangot adni, hogy ön elnök úr is egyetért velem abban, hogy itt vitassuk meg a kérdést. Nem értettem a felvetését. A kollégák előzetesen jogukban áll a kollégáknak, hogy véleményüket elmondják. Ön azt gondolta, hogy ezen eljárási kérdésről ne vitázunk, akkor ne vitázunk, de én azonban abéli örömemnek adok hangot, hogy itt vitatjuk meg ezt a kérdést, ahol meg kell vitatni. Minden értékelés nélkül mondom. Nos, jelentésem bemutatásaképpen el szeretném mondani, hogy nem lehetséges, vagy csak ritkán lehetséges az ilyen jelentésekben minden szempontra kitérni, ezért az első terjezet rövidítése után, valamint az AFET titkárság észrevételei alapján még rövidítettem a szövegem. Ilyeténképpen tehát csak a legfontosabb kérdésekre térek ki, és jelzem, hogy egy-két felvetéssel, még módosítő indítványokkal ban szeretnék élni. Köszönöm szépen az AFET titkárság munkáját. Alapvetően nem értünk egyet, ez többször kiviláglott már a katonai bevetésekről, a katonai akciókról. Mi baloldali pártként valamint a béke mozgalom legnagyobb része kezdetektől fogva azon a véleménye volt, hogy a katonai beavatkozás Af- Afganisztánban hibás, téves, főleg mert a női jogokat, illetve egy nyugati irányultságú kormányzási formát nem lehet fegyverrel megteremteni. Azonban nem ez a meggyőződésen vezetett el jelentés megfogalmazása során, hanem a civil társadalomból, az NGO-któl és a szakértőktől származó információkra építettem a jelentés tervezetemet, valamint a közszolgálati rádiós tévécsatornák adásaira is építettem, és ezen értékelés alapján jutottam arra a következtetésre, amelyet megfogalmazok a jelentésben, mi szerint, hogy új lépésekre van szükség annak érdekében, hogy az erőszak ördögű körét áttörjük, különösen gondolva a 2014-ben több mint 10 ezer halottra, főleg polgári áldozatra Afganisztánban. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon másként értékeljük a helyzetet, és ilyen módon nem akarom vitatni, hogy az afganisztani társadalom felépítése komoly eredményeket ért el, de ugyanakkor a saját szemszögemben szeretném levonni a következtetéseket, és a fellépés, illetve a cselekedetek opcióját szeretném felvázolni az Európai Unió számára. Méreható konzultációt folytattam a szakértőkkel, az NGO-kkal és a helyben lévő szereplőkkel kérem a kollégákat, hogy ne zsínyegjenek, mert így nem tudok beszélni. Nos, a dokumentum benyújtásával a koncepció még nem ért véget, hiszen a Transparency International képviselőivel eszmét cseréltem a jelentésem elkészítése után, illetve a Human Rights Watch képviselőivel is az emberi jogok helyzetéről, illetve a büntetlenség jelenségéről Afganisztánban. Ezért a pontról még a módosítóimban fogok szólni. Az afgán nagykövet leveléről is szeretnék beszélni, amely levél aztban az szerepel, hogy túl agályoskodó a jelentésem, és ez nem eléggé érzékeny egy új kormány létrehozásának időszakában. Ám sok civil szervezettel felvéve a kapcsolatot, megerősítve látom, hogy éppen a mostani helyzetet kell kihasználnunk annak érdekében, hogy ezt az új helyzetet és az új kormányt ösztönözzük arra, hogy megfelelő lépéseket tegyem. Ilyen módon tehát ez egy jó ö, időpont arra, hogy új célokról, új keretekről cseréljünk eszmét, a korrupció, az emberi jogok megsértése, a büntetlenség vagy a női jogok tekintetében. Jelentésem a szengénység és a radikalizáció összekapcsolásáról beszél, ez az egyik súlypont, ezért arról beszélek, hogy fontos a munkanélküliség és a szegénység felszámolása. Az össz munkanélküliség 50%-a 50%-os az ifjúsági munkanélküliség évente több mint 400 ezer fiatal ember lép a munkaerőpiacra, illetve lépne, mert nem talál munkát nem akarom vitatni, hogy a lányok iskolalátogatásában pozitív eredményeket sikerült elérni, a nőjogok tekintetében is, de ugyanakkor komoly kihívások előtt állunk Afganisztánban, ezekről beszélek a jelentéstervezetemben. És arról is, hogy milyen fontos, hogy megfelelő pénzügyi személyzeti lehetőségekkel rendelkezünk. Meg kell akadályozni persze a mák termelést, hiszen a magtermelésből egy sor probléma ered, de ugyanakkor, ha megszüntetjük a magtermelést, akkor ezt valamivel kompenzálni kell. Fentartható humanitárius és fejlesztési segítségre van, segítségnyújtásra van szükség. A fenntarthatóság előfeltétele ugyanakkor a függetlenség is, illetve az, hogy a szomszédos országokkal is együtt tudjunk működni. Még egyszer kiemelem legfontosabb pontokat. A civil és a katonai együttműködés problémái. Itt sem ideológiai csatát vitok. Jól van, elég lesz most már, mondja az elnök, most már köszönjük aztán önnek. Igen, mindjárt befejezem. A és Hilszverkel és más civil szervezetekkel is tárgyaltam, és e, ezeket dombol, az ilyen tárgyalások eredményeit emelem ki. Afganisztán egy gazdag ország, de nagyon szegény a lakossága, felmerül a kérdés, hogy a gazdagság miért nem érkezik meg az emberekhez. Számunkra az a kihívás, hogy mit tehet az EU, hogy ezt megváltoztassa. Meg szeretném újra állapítani, hogy nem önkényesen járt el a titkárság, hanem bizonyos hosszúsági szabályok vonatkoznak minden egyes jelentésre, a terjedelemre vonatkozó szabályok, tehát nem öntérte negatív megkülönböztetés, hanem a titkárság feladata biztosítsa a terjedelmet, hogy szavazni lehessen róluk a plenárison. Az állásfoglalás, még egyszer mondom, csak egy bizonyos leütés számot, egy bizonyos hosszot érhet el, egy bizonyos terjedelmet érhet el. Először Danzsan képviselő kapszott. Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint rövidre fogja magát. Elnök úr, rövid leszek. A PPN nevében nagyon komoly problémáink vannak ezzel a jelentéssel, és itt említésre is került ez, és az egyes cikkben konkrétan meg is említődik. egyértelmű ideológiáról van szó, miszerint Afganisztán valamennyi szerencsétlensége a 2001-es katonai beavatkozás számlájára írandó. Nos, ez egy rendkívül egyszerűsített ideológia, ezt nem is lehet objektíven értékelni, és ez az egész jelentésen végighúzódó ideológia. Ugye lehet beszélni a nyugati katona intervenció előnyeiről és hátrányairól, ez egy nagyon fontos téma, itt egy katonai tapasztalatcseréről van szó, de ez csak egy része az egész gyakorlatnak, hiszen itt a, gyakorlatilag ez a vélemény teljes mértékben elítéli a nemzetközi közönség ezen lépését. Ez egy ideológiai és intellektuális probléma, egyértelmű statisztikai adatokkal lehet bizonyítani a gazdaság és társadalmi fejlődést is. Itt nagyon nagy vonalakban lévő adatokról van szó, azonban ebben a jelentésben, vagyis eléggé inkoherens ez a jelentés a katonai intervenció kapcsán több ellen, egymásnak ellentmondó kijelentés is van, hiszen egyrészt hibának találja ezt a be, beavatkozást, másrészt pedig azt mondja, hogy ennélkül a beavatkozás nélkül nem jöhetett volna létre a fejlődés sem. És a módosítók feladata is nagyon nehéz lesz, hiszen a kollégák egy része azt mondja, hogy lényegében tartalmilag kell az egészet újra fogalmazni, vagyis nem feltétlenül tudjuk beilleszteni a módosítókat a szövegbe. Másrészt pedig ugye ez egy nagyon sérülékeny, nagyon ingatag környezet, ami ebben az országban uralkodik, és fennáll annak a veszélye, hogy amit ma mondunk, az két hónap múlva már érvényét veszti. Annyira gyorsan változik a helyzet. Vagyis egy ilyenfajta jelentésről való szavazásnak a a létjogosultsága hát eléggé kérdéses. Azt hiszem, hogy a legjobb megoldás a politikai csoportok szempontjából talán azon, hogy tartózkodjunk. Muito obrigado, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. valóban úgy áll a dolog, hogy jelentős nézetkülönbség van közöttünk a jelentés kapcsán. Hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevő egy előfeltételezésből indul ki, abból, hogy a nyugati ö, katonai fellépés okozta a radikalizációt, és vezetett egy komoly politikai instabilitáshoz. Nos, mi nem így látjuk ezt a kérdést. Persze világos, hogy meg kell vitatni a katonai fellépés előnyét, hátrányát, történelmi szerepét. És vannak olyan szempontok és hatások, amelyek negatívnak tekinthetők, de sok hatása pedig egyértelműen pozitív. Összességében úgy gondoljuk, hogy ideológiai különbség áll fenn közöttünk a jelentés és a jelentés tárgya kapcsán. Másként írjuk le a valóságot, hiszen Afganisztánban, ahogyan a jelentéstevő asszony leírja az afgán helyzetet, ezt mi nem így látjuk, nem így értékeljük. Egyébként, ha leírná a jelentés a helyzetet, akkor az afgán nagykövet nem azt írta volna a levelében, amit írt. Afganisztán elnöke néhány nappal ezelőtt az amerikai szenátus előtt mm, kérte, hogy a nyugati haderők maradjanak hosszabban az országában. Tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet Afganisztánban, és nagyon különbözik, eh, tehát eh, a katonai fellépés eh, előnyét vagy hátrányát illető értékelésünk. Bár nem akarom tagadni, hogy a katonai akció, a, a nyugati hadtestek országban való megjelenése nem hozott stabilitást, vagy nem kellő stabilitást. Sőt, bizonyos szempontból súlyosbodott a helyzet, a szegénység és a rászorultság jelensége csak elterjedtebb lesz, lett. De hát nem erről beszélünk, bár ezekről a kérdésekről is érdemes volna egyszer vitát nyitni. Tudjuk, hogy az afganisztáni stabilitás az elmúlt két hónapban különösen problematikussá vált. Látni kell, illetve jelzem, hogy készek vagyunk a vitára erről a jelentésről. De még egyszer mondom, hogy jelentős nézetkülönbség van közöttünk, amelyek valószínűleg áthidalhatatlanok. A helyzet értékelésében már nem értünk egyet az előadóval. Már is befejezem, elnök úr. Az embernek az a benyomás alakul ki, a jelentés olvastán, mint hogyha a nyugat valami negatív jövőképet követett volna, és ezért lépett volna fel katonailag. Nem, hát ezzel nem érthetek egyet. Beszélni kell erről, de talán más alkalommal nem a jelentés kapcsán. Köszönöm. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I'm fully in agreement with the previous... Köszönöm szépen, egyetértek az előttem szólókkal. Rövidre foghatom magamat, úgy tűnik számomra, hogy ez a jelentés jelen formájában ideológiai antiamerikanizmusra, antimilitarizmusra alapul, és tendenciózus az összes érvben, amelyet megfogalmaz megnézhetnénk egy-két példát, ahol tárgyilag is pontatlan a, a jelentés, és akkor még nem beszélek a hangütésről. Vegyük az első bekezdést. Első bekezdés azt mondja, a nyugati intervenció után 13 évvel több mint tízezer ember halt meg. Nos, az ENSZ um, Assistant mission alapján legalább a halál esetek legalább 72%-áért a lázadók feleltek, és a civil áldozatok csupán 2%-áért felelnek a nemzetközi haderők. A második bekezdés pedig arra szólítja fel az usa és a nato hogy vonja vissza teljesen a katonai öm, személyzetét. Az USA csökkentette a haderő kivonásának tempóját Gáni elnök konkrét kérdésére. Vagy pedig a 11. bekezdés, amely az emberi és alapjogok tekintetében való túl lassú előrelépésről beszél. Nos, a lányok közoktatásban való részvétele 3%-ról 36%-ra nőtt. Több mint 3, afgán, 3 millió afgán lány gyerek jár iskolába ezt nem lehet semmibe venni ezt az eredményt. A 14. bekezdésben az előadó azt mondja, hogy minden pénzt a fejlesztésre, és nem a biztonsági szempontokra kell használni. Kérdezem például, hogy a taposó aknák megszüntetésével mit kezdjünk az ENSZ másfél millió dollárt fordított az elmúlt egy évben csupán a taposóaknak felszedésére. <clears throat> Hát hogyan hanyagolhatnánk el ezt a célt? Sok ö, civil szervezet munkatársat megfenyegették Afganisztánban, ö, illetve maguk is veszélyben vannak a taposóaknál okán. Tehát bekezdésről bekezdésre vehetné, mehetnék végig a szöveten, szövegen, elnök úr, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mai formájában elfogadhatatlan, ne toldozzuk, foltozzuk, nem lesz ennek többsége ennek a jelentésnek, egyszerűen vonja vissza az előadó. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE árnyék jelentőstevője Altrevicius úr nevében szólalok fel. Sajnálat, sajnálom, de nem tudjuk a jelenlegi szöveget támogatni. Úgy gondoljuk, hogy a vázlat a tervezet jelenlegi formájában a, oktalanul elfogult a jelenlegi politikai helyzet értékelésében, és lekicsinyli nemzetközi közösség által tett erőfeszítéseket. Az 1, 2, 3, 4, 11, 13, 16, 17-es bekezdést teljes egészében ki kellene törölni a szövegből, és a maradékot is jelen, jelentősen át kellene írni, ezért úgy gondoljuk, hogy <clears throat> újra kellene írni a jelentést ahhoz, hogy kritikus és elfogulatlan elemzést adjon az afgán politikai helyzetről, megjelenítve így az Európai Parlament véleményét. Figyelembe véve, hogy a módosítók benyújtásának határideje közeleg, ezért egy kéré, azt szeretnénk kérni, hogy eh, a jelentéstevő készítsen el egy másik tervezetet. Austravicius kollégám az afgán eh, küldöttség vezetőjeként szívesen működik együtt önnel és más frakciókkal annak érdekében, hogy jól kiegyensúlyozott jelentés jöjjön létre, amely az Európai Parlament eh, véleményét tükrözi az afgán helyzetről. Köszönöm, Herr Úrforande. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében mondja Ceballos asszony, a zöldek nevében azt mondhatom, hogy mi amellett vagyunk, hogy most nyújtsák be ezt a jelentést, hiszen ez jó alapot kínál arra, hogy Afganisztánról, Afganisztán jövőjéről eszmét cseréljünk, amikor az ISAF akció véget ér, és egy új fázisába kerül az afgán történelem. Nem értünk egyet, értek egyet az előttünk, előttem szólókkal, és azzal viszont egyetértek, hogy az afgán helyzetet nem lehet katonai módon megoldani. Legalábbis nem a mai formájában. Lőzing asszony véleményével sok pontban egyetértünk, de ugyanakkor most lehetőségünk van arra is, hogy módosítókat nyújtsunk be, és ilyen módon módosítsuk a szöveget. Lehetősége van erre mindenkinek, és ezt a lehetőséget mi ki is fogjuk használni azért, hogy a véleményünk jobban megjelenjen. Lőzing képviselőtársam a Transparency international való tárgyalásra hivatkozott a büntetlenség problémájára hivatkozott, ezek mind olyan elemek, amelyeket ki szeretnék emelni. Ezek számunkra is fontosak. Az Afganisztánra vonatkozó jövendőbeli munkánk során hosszú távú, a hosszú távú béke lehetőségét kell keresni, meg nem lehet rövid távú megoldásokat támogatni, hanem olyan Afganisztánra van szükség, amelyben az emberek a jövőben békében, biztonságban élhetnek. Ez kihat a rendészeti munkára, a katonaság és a rendőrök fizetésére. Ha nem fizetik meg őket rendesen, akkor nem fognak nem lesz vonzó ez a szakma. Hogyha nem akarjuk, ha meg akarjuk akadályozni, hogy rendőrök és katonák ott hagyják a munkájukat, és bűnözői szervezetekhez csatlakozzanak, akkor meg kell őket fizetni rendesen. Fontos a civil társadalom részvétele, és az is nagyon fontos, hogy az emberek megélhessenek a munkájukból Afganisztánban. Hogy ne zuhanjanak a bűnözői szervezetek hálójában új lehetőségeket kell teremteni Afganisztánban is, az erre vonatkozó módosító indítványokat elkészítjük és benyújtjuk. Nem gondoljuk, hogy a vitát el kellene halasztani. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Euh, je ne doute pas. Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzünk asszony különböző dokumentumokról beszélt. Én 14 alkalommal látogattam el magába Afganisztánban, nem csak Kabulban, Jalalabadba, de nem csak nagyvárosokban látogattam el, hanem kis falvakban, eldugott településeken is voltam, és nagyon sok emberre, különösen nőkkel beszéltem semmit nem találok, nem látok viszont azonban ebben a jelentésben abból, amit ott tapasztaltam. 2001 végén, 2002 elején voltam ott, és utána is figyelemmel kísértem a fejleményeket. De amikor egy jelentés szövege ilyen komoly hibákat tartalmaz, akkor egyszerűen ez már nem lehet egy komoly dokumentum. Maga az európai parlament játsza el a becsületét az érintett felek szemében, és az afgánok előtt is. Ugye itt egy nemzetközi katonai intervencióról van szó, és de pontosan ez az volt az ott az intervenció, amely megnyitotta a nők előtt a szabadság útját, az oktatás, az iskolák kapuját, és sok nő egyszerűen pontosan azért halt meg, azért ölték meg őket a talibán tagjai, mert ezt tették. Tehát azt hiszem, hogy ebben a parlamentben kötelességünk van, morális kötelességünk az, hogy kimondjuk ezeket a nagyon pontos statement lépéseket és konkrét javaslatokat is tegyünk, és ne csak üres szavakat pufogtassunk, üres frázisokkal éljünk. Afganisztán megérdemli, hogy komolyan foglalkozzanak vele, és komoly javaslatokat tegyünk. Thank you, Chair. Um, minute and a half. Um, thank you, Chair. Uh, I mean, I don't want to... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék a pro és kontra vitába belemenni az helyzet kapcsán, de egy dolog teljesen világos. Afganisztánban jelen pillanatban a helyzet sokkal rosszabb, erőszak, korrupció, emberi jogok, stb. szempontjából, mint a 80-as években a Szovjetunió beavatkozása előtt is tudjuk azt, a múltbeli tapasztalatok alapján, hogy még mindig a korábbi hibák kárát éljük meg. Egy dolgot szeretnék kiemelni, Pakisztán és Afganisztán viszonya nagyon problematikus, van egy nagyon hosszú határ a két ország között, most már egy kicsit javul a helyzet. A második dolog a pastú népcsoport, ami Afganisztánban a legnagyobb népcsoport, és az ő esetükben biztosítani kell azt, hogy jobban bevonódjanak a politikai folyamatokba, különben azt fogjuk tapasztalni, amit Irakban is látunk a szunita arabok kapcsán, és a katonai csoportok kapcsán azt láttuk, hogy az ország folyamatosan bomlik szét a tevékenységük során, az arra kell törekednünk, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Nos, köszönöm elnök úr. Kali úr, én nem a 70-es évek Afganisztánjáról beszéltem. Itt a, ugye a New Yorki ikertornyok megtámadása nyomán vonultak be oda az amerikaiak, ennek a közvetlen következménye volt ez a taliban tevékenységének a következménye, és Lőzing asszony valóban egyetértek az előttem szorokkal, valóban nem vette figyelembe például a női jogokat, ami nagyon is szokatlan a D-Linke részéről, és a Talibán esetében egyértelmű például az, hogy paráználkodásért számos esetben megköveznek, halára köveznek asszonyokat, a középkori sária barbár gyakorlatok tulajdonképpen a NATO beavatkozásnak köszönhetően álltak le, de egyetértek Van Orden kollégámmal, ez az egész jelentés a kolléganő erőteljes anti-amerikai hozzáállásának köszönhető, és érdekesnek tartom a GUI új pacifizmusát is. Ugye nem tudom, hogy a szovjet intervenció 56-ban Magyarországban, 68-ban Csehszlovákiában ugyane, ugyanebben a kontextusban jelenik-e meg önöknek? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarnék ebbe a vitába belebonyolódni. Mindenkinek megvan a maga véleménye a katonai intervencióról, és úgy tűnik, hogy ezek nem nagyon kiegyenlíthetőek. Ami pedig a jelentést illeti, súlyos kritika értem, és én is úgy gondolom, hogy egy-két kijelentéssel nem lehet egyetérteni, de ennek ellenére <clears throat> fontos a jelentés, hiszen a civil társadalom és a gazdaság támogatására teszi a hangsúlyt, amely összefügg ezen szállón a biztonság kérdésével. Az afgán lakosság szociális helyzet és biztonsága nem választható el az általános biztonsági helyzettől. Én is így gondolom, ezt is frakcióm is. Fontos tehát, hogy megfelelő, békés megoldást találjunk ezekre a helyzetekre. Kanegen kollega egy felvetéssel élt, ami nagyon fontos, jelesül, hogy a, az iszlám a csoportok közül azokkal, amelyek a reformra hajlandóak, illetve a pastú közösséggel is fenntartsuk a párbeszédet. Ennek szellemében fogok egy-két módosító indítványt megfogalmazni, és ezek segítségével remélhető, remélhetőleg Afganisztán is egy békésebb, élhetőbb országgá válhat. Köszönöm. Vielen Uh, äh, I agree that this report is ideological. Azt hiszem, hogy ideológiailag igen, csak elfogult ez a jelentés, és biztos, hogy ennek a szakbizottságnak a többsége nem fogja ezt számogatni, hiszen a fő problémája ebben a jelentésben az, hogy nyugati katonai egységek vannak jelen az országban az afganisztáni politikai helyzetet hogyan értékelheti ez a jelentés? Itt ez a helyzet a demok, most éppen demogra, demokratikus választásokról szól, és ezt az amerikai intervenciónak köszönhetjük. Ahogyan Alion Mari kollégám említette, ez valóban nem a realitás tükröző jelentés. Ez valóban így van. És ez a jelentés <clears throat> egy eh, egyoldalú lefegyver, lefegyverletételre szólít föl, és itt a talibán áldozatait és a nyugati szövetség áldozatai teljesen figyelmen kívül hagyja ez a jelentés, akik az életüket áldozták azért, hogy demokratikus választásokra kerülhessen sor Afganisztánban. Vagyis ezt a jelentést teljes mértékben újra kell írni, jelenlegi formájában használhatatlan. Chairman, on a recent visit... Elnök úr, nemrégiben Katárban jártunk, meglátogattam az egyik unoka testvéremet, aki mérnök, és egy afgán emberrel beszéltem, megkérdeztem, hogy mit csinál Katarban, ő azt mondta, hogy itt takarékoskodok, és az megtakarított pénz, pénzemből vissza fogok menni Afganisztánba, és felrobbantom az első amerikai katonai támaszpontot, mivel ők a felelősek a falum, a falvamban a katasztrófáért. Nem szeretnék senkit elítélni, de, de szeretném, hogy a jövőben nézzük. Nagyon kemény a helyzet Afganisztánban. A 70-es években a szovjet intervenció destabilizálta az országot, és azóta sem talál magára. Miután a szovjeteket legyőzték, magukra hagytuk az afgánokat, a szovjetektől megszabadítottuk őket, de utána magukra hagytuk őket. Ezért vannak ilyen rettenetes állapotban most az afgánoknak abban kell segítenünk, hogy a demokráciát fejleszék, a női jogokat erősítsék, a képzés az oktatáshoz mindenki hozzáférjen, mert mi részben felelősek vagyunk ebben az országban kialakult helyzetét, de ne folytassunk köldöknézést, hanem inkább a jövőbe tekintsünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Lózon asszony, nem értek egyet az ön jelentésével. 2001 és 2004 ősze között ö, Afganisztánban éltem újságíróként, és biztosíthatom önöket arról, hogy akár az ISAF, akár az amerikai hadsereg jelenléte egyszerűen 25 éves háborút eredményezett a szovjet ö, tekkel kezdődött, és látjuk, hogy mi történik ma. 2002-ben másfél millió afgán ö, tért vissza az országba, mivel abban reménykedtek, hogy végre béke lesz, és, nem, és vége a háborúnak, és ezt csak az amerikaiaknak köszönhetik. És egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy vissza kell vonni ezt a jelentést, és újra kell írni az egészet. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Kérem, adjon tanácsot, hogyan folytassuk, mi legyen ezzel a jelentéssel, a frakciók javaslataival, mit tegyünk. Nos, azt a tanácsot tudom önnek adni, természetesen nem fogom visszavonni ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy minden más jelentéshez hasonlóan szavaznunk kell. Itt ebben a bizottságban a jelentésről. Nem hiszem, hogy egyes frakciók mondják meg, hogy mi legyen a, a többségi vélemény, hiszen ez szavazá, erről szavazással döntünk, erről a szakbizottságok döntenek, és szerintem ezt az utat kell itt követnünk. De néhány dologra azért szeretnék még kitérni. Nem szeretnék most azokra a területekre kalandozni, amelyeket itt meghallgathatunk. Tehát, hogyha itt a kommunizmus szó elhangzik, és mindenki tapsol, akkor én azt hiszem, hogy ez egy külpolitikai szakbizottsághoz nem méltó irányba viszi el a vitánkat, hiszen ideológiailag most ö, szemünkre vetették, hogy anti-amerikanisták vagyunk. Nem tudom, hogy a kollega hogy, hogy, hogy ismer engem ennyire jól, egyáltalán nem ismer engem, és ez teljesen megalapozatlan ideológiai szempontból elmondható az, hogy mindig akkor nevezünk valamit ideológikus gondolkodásnak, hogyha nem értünk egyet azzal a gondolattal, hogyha itt egy póttag, illetve ennek, illetve egy elnök helyettesről van szó, és azt mondja ez a kollega, hogy neki a NATO-hoz, őt a NATO-hoz gyengéd viszonyok, gyengéd kapcsolat köti. Nos, az én ilyen irányú kapcsolataim általában érdektől vezéreltek, és ez szerintem így helyes is, de azt hiszem, hogy engedjék meg, hogyha ilyenek, ilyeneket hallok, akkor erre reagáljak is. Azt hiszem, hogy felrobbantaná ez most az adott kereteket, hogyha valamennyi kérdést megvitatnánk, azt hiszem, hogy ezt a legtöbben nem is szeretnék. Egy bekezdést szeretnék kiemelni, amit a jelentésemben az ALDE teljesen vállalhatatlannak nevezett, és amit teljesen törölni kell. Vagyis mi aggolt, aggodalmasnak tartjuk azt, hogy az ország rendkívüli módon függ a segélyektől, illetve a nagyon komoly költségvetés hiányt és a bevétel a, a bevételek csökkenését is. Nagyon fontos lenne a fejlesztési programok bevezetése azért, hogy az afgán gazdaság egyre függetlenebbé váljon, és ne legyen a külföldtől függő. Hogyha kiemeljük a potenciális fontos szerepet, amelyet egy ilyenfajta fejlesztésben Afganisztán is játszhat. Vagyis nem igazán értem azt, hogy néhány, tehát néhány katonai intervencióval kapcsolatos gondolatot talán még megérthetnék, de nem értem, hogy ezt a bekezdést miért kellene teljes mértékben törölni. Egyszerűen nem értem. Tenox úr, a női jogokkal kapcsolatos érdeklődés, illetve a nőtársaim iránti szolidaritásom, hát teljes tiszteletem az önét. Nem azt mondtam, hogy a talibánnak kell visszatérni a hatalomra, de Szeretném kihangsúlyozni, hogy ma Afganisztánban több száz nő sínlődik börtönben, ez az ALDE dokumentációból is kiderül, ezek az asszonyok el akartak válni a férjüktől, vagy egyszerűen csak egyedül mentek az utcán. Ez is realitás ma, és ez is kihívás. És éppen ezt próbáltam megemlíteni a jelentésben, és ezzel kapcsolatban javaslatokat is tettem hogy ezeknek a kihívásoknak hogyan lehet megfelelni. Donjon úr, valóban ellentmondásnak látom én is ezt, és ez egy nagyon nehéz helyzet. Ellentmondás az, hogy túlságosan sok pénzt kiadunk a biztonságra, de egyúttal azt is kérjük, hogy megfelelő módon fizessék meg az embereket. Ez valóban egy ellentmondás, és az a helyzet, hogy a rendőrök és a katonák öm, ott vannak az utcán, garázdálkodnak az utcán, mert nincsenek megfizetve. Nagyon fontos tehát, hogy a polgári társadalomba integráljuk őket, és ehhez pénz kell. Csak néhány pontot szeretem volna felvillantani. Vagyis ebben az értékelésben, az afgán helyzet értékelésében én nem gondolom, hogy ez egy különleges helyzet lenne az én helyzetem, az én véleményemet sokan támogatják, sokan egyetértenek az én helyzetértékelésemmel, és itt azt gondolom, hogy az, hogy ideológiával vádolnak meg, ez, ehhez nem is tudok mit hozzáfűzni. És egy ADE dokumentációból kiderül, egy faluban, egy interjúból egy embert megkérdeztek, és ő azt mondta, hogy a Taliban terrora, illetve a talibán terror elleni harcolók között nincs lényegi különbség, ezt mondta ez a megkérdezett falubeli. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az objektív helyzetértékelés akkor is, hogyha ez az egész végső soron nem annyira pozitív lesz, mint ahogy szeretnénk ebben a bizottságban. És azt sem gondolom, hogy az, afgán, az afgán kormány jelenlegi érdekét ö, ö, kellene figyelembe vennünk. Egyszerűen a realitást kell figyelembe vennünk, a realitás pedig maga az élet írja. Én szerintem itt nem hibáztam, különböző analízisek és vélemények természetesen lehetnek. Köszönöm szépen. Lehetősége volt arra, hogy a saját álláspontját ábrázolja. Meg kell állapítanunk újra és újra, hogy az előadók igyekeznek, illetve feladatuk, hogy a szagbizottság véleményét kell, hogy képviseljék, és a saját párt politikáikról lemondjanak, adott esetben legalábbis kísérletet tegyenek. És most itt azt kell látnom, hogy másképp gondolkodnak a legtöbben, mint ön ezt teszi. Éppen ezért aztán nagyon nehéz egy jelentést létrehozni. Ezért én azt javaslom önnek, hogy ezt a mm, jelentést még egyszer vitassák meg, hogy mi legyen vele a jövőben, ha egyetértenek a büróban, a kibővített büróban. Persze. Ternök úr, hogyha az első három bekezdést olvassák, az világos. Nem kezdünk vita. Jó, csak meg kommentárt. Én azt javaslom. Tehát teljesen lehetetlen véleményem szerint a mainstream pártok esetében, hogy egyetértsenek ezzel a jelentéssel, a tartalmában nem lenne jobb most szavazni a szakbizottságban, sürgősségi gyorsító szavazás esetében és a GUE készítsen egy saját jelentést, kisebbségi jelentést, mielőtt időt vesztegetünk erre. Én azt javaslom, hogy a kibővített bíróban vitassuk ezt meg. Szerintem mindenkinek jár a tisztességes elbánás. Bütikofer úr, elnök úr, mainstream párt vagyok, de Tenok úrnak nem tenném lehetővé hogy ő határozza meg, hogy mi mit képviselünk. Ugyan nem értettem, amit mondott, tehát mindenki úgy gondolja, hogy egy mainstream párt, nem minden párt olyan, mint, olyan mainstream, mint, az, mint a néppárt, de mm, azt hiszem, ezt majd megvitatjuk. Jó, a kibővített bíróban Lőzing asszony jelen lesz, ebben a kibővített bíróban, és ezért aztán mindenkinek megfelelő tisztességes eljárás jött. A kibővített bíró az, amelyik elosztja a jelentéseket, ezért ez az a testület, ahol ilyen döntéseket meg kell vitatnunk, és utána majd elmondjuk önöknek, beszámolunk önöknek arról, hogy milyen javaslat születik a kibővített bíróban, elnökségben. Akkor a szavazások jönnek. Az első egy jegyzőkönyv a partnerségi megállapodás Oroszország és az EU között, méghozzá Horvátország uniós csatlakozása kapcsán. Plenkovics úr elmondta, hogy igen, ez szavazhatunk. Preda úr, rendben van. Ki támogatja, elektronikusan szavazunk. Cyrus Volsky, ez egy Cyrus Volsky úr, amerikai Access kártyája van? So. Lezárom a szavazást. 52, 9 nem szavazat, 52, igen, nincs tartózkodás. Elfogadva. Ajánlások következnek a ttip tel kapcsolatban. Milan Mon úr, megkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszumos támogatja. ellenszavazó tartózkodás elfogadva. A 20-as indítvány következik, ki támogatja, ellenszer tartozás elfogadó. Kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a 43-as következik. Hol találom? Ez az. Elektronikusan szavazunk? Elfogadják? Jó, oké. Okay. Akkor elektronikus. Megnyitom a szavazást. Csak magyarazatképpen azt hiszem hiba van a spanyol fordításban. Az 53-as, 53-as, 43-as, jó? 43-as, még a spanyoloknak is. Mondjuk mindig gyorsabbak, ugye a spanyolok lenni? 43-as, jó, lezárom. Elutasítva 27-36 arányban. Egy tartózkodás is volt. 46-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Bezárom a szavazást. 26-36 arányban utasítva két tartózkodás mellett, 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-28 arányban elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es. Valahol nincs tolmácsolás. 59-es. Támogatja. Ellene. Tartózkodás. Hmm, nem fogadták el. Ötös kompromisszumos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 60-61-es, bocsánat, ez már elintéződött ezzel a szavazással. 74-es 74-es kitámogatja, ellenszavazott, tartózkodás, elutasítva. Hmm, nem zárom még le. Most lezárjuk. 25-36 arányban elutasítva, Bütikofer úr. 76-os ellenszavazat tartozás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel eljutottunk az elektronikus szavazásra a végén. indult a szavazás. 35 igen, 20 nem, 5 tartózkodás az eredmény. Ezzel elfogadtuk a jelentést. Thank you very much for the nice comments about